módosítására. Ehhez a munkához járul az ön jelentése is, és eh, támogatja az Európai Bizottság eh, erre vonatkozó erőfeszítéseit. Köszönöm. Nist, the voting will be tomorrow at 12 o'clock. Hölgyeim és Uraim, a következő napirendi pontunk Gustafsson úr jelentése a nők zöld gazdaságban játszott szerepéről. Meg is adom a szót Gustafsson úrnak négy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! Első pillanattól kezdve az egész munka során nagyon jól tudtam együttműködni az árnyék jelentéstevőkkel, a különböző szervezetek munkatársaival. Szeretnék köszönetet mondani ezúton is mindenkinek, aki részt vett ennek a jelentésnek az elkészítésében. A különböző vélemények um, alapján alakult ki az egész kép. Um, sok uh, szóbeli megjegyzés érkezett, akár a Facebookon is um, írtak megjegyzéseket. Egy olyan jelentésről van szó, ami különböző politikai szempontokat ötvöz. És ez mindig fontos, de különösen fontos szempont a pénzügyi válság idején. Nagyon sok eh, gazdasági probléma és ezeknek a gazdasági problémáknak eh, a megoldását a viták során eh, sokszor túl technikai szakmai kérdésnek tekintik, és így is beszélnek róluk. Itt tisztán kell látnunk, hogy egy olyan planétán élünk, ahol a természeti erőforrások korlátozottak, és eh, hogyha állandóan, szinte vallásos áhítattal mindig csak a növekedésről beszélünk, akkor ezt csak elfogynak az erőforrások. Hiszen minden áru, amit előállítunk, minden szolgáltatás, amit nyújtunk, azt jelenti, hogy valamilyen természeti erőforrást használtunk fel, fémet, vagy energiát, vagy bármit és természetesen így a planétánk az élet alapjait érinti mindez. A zöld, illetve fenntartható gazdaság egy olyan gazdaság, amely alapvetőnek tekinti az ökoszisztémák folyamatos megújulását biztosítani kell azt, hogy az erőforrások elosztása igazságosan történjen a világon élő összes ember között, nők és férfiak, generációk között. A zöld gazdaság nem csak zöld technológiát jelent, hanem társadalmi igazságosságot is. Itt átfogó, fel, valóban fenntartható társadalomról, gazdaságról beszélünk. És nem szabad, hogy csak rövid távú célok vezessenek minket, hanem szem előtt kell tartanunk hosszú távon is eh, az emberiség eh, javát, eh, hogyan tudjuk az emberiség javát szolgálni az zöld gazdasághoz, a fenntartható gazdasághoz vezető út a gazdag országok Európában bekövetkező változásokon keresztül vezet. Meg kell változtatnunk a jelenlegi fogyasztói szokásokat, újakra van szükség. Ugyanis ha a mai minta folytatódik, akkor még nagyobbak lesznek az egyenlőtlenségek, nők és férfiak, a föld népességének különböző csoportjai között. Ezeket a különbségeket meg kell szüntetni, és a fenntarthatóságra kell törekedni. Itt van például a közlekedés. Olyan jóléti, olyan rendszereket kell kialakítani, amelyek megint csak a fenntarthatóság jegyében működnek. És a nemek közötti egyenlőség szempontját minden területen érvényesíteni kell. Ilyen javaslatokat dolgoztam be a jelentésbe. A javaslatok megvalósulásának eredményeképpen a nemek közötti egyenlőséget megvalósítva az ökoszisztémáinkat meg tudjuk őrizni, és egyenlőség uralkodik az emberek között. Köszönöm szépen. Az első hozzászólónk Zaborszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztos úr. Össze szeretném foglalni a legproblematikusabb bekezdéseit a jelentésnek. A jelentésben az áll, hogy az államnak gondoskodnia kell arról, hogy a nők az úgynevezett zöld ágazatokban helyezkedjenek el, felejtsék el a családjukat, megfeledkezik sajnos a jelentés a családokról és a, generációk közötti szolidaritásról. Ugyanakkor arra szeretnék ösztökélni a férfiakat, hogy érdeklődjenek a szociális ágazatok iránt, továbbá pedig szól arról, hogy liberális társadalmakra van szükség. Ha visszagondolok arra, hogy korábban nálunk mi volt a motto, nők a mezőgazdaságban, nők a termelésben, és így tovább, mint hogyha nem lenne társadalmi értéke a családért végzett munkának. Sohasem a családot nézzük, mint egészet, hanem mindig csak az egyes családtagokat látjuk. Ez nagyon nagy problémákhoz vezethet. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. A következő felszólalón Costello képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a jelentést. Úgy gondolom, jó munkát végzett a jelentéstevő, úgy gondolom, nagyon fontos a nemek közötti egyenlőségre is gondolni, amikor eh, környezetvédelmi témákról van szó. A nők eh, nem képviseltetik magukat elég nagy arányban az új zöld technológiákban, a fenntartható ágazatokban, és így tovább. Fontos támogatni a női vállalkozókat a zöld gazdaságban, fontos, hogy a nők nagy arányban képviseltessék magukat a politikai döntéshozatalban, illetve a zöld gazdaságra való átállása kapcsolatos döntéshozatalban. Fontos látni, hogy a biomasszára való átállás és más egyéb modern zöld technológiák másként hatnak ki a nőkre és férfiakra. Fontos, hogy a különböző országok befektethessenek és támogatást kapjanak erre, ami a zöld gazdaságra való átállást illeti. Fontos a fenntartható közlekedést támogatni, a szociális inkluziót hiszen ezek az ágazatok a környezetre és a társadalomra is jó befolyással vannak. Köszönjük szépen. Köszönjük. Flesikova Benyovászony a következő felszólalónk. Köszönöm szépen, elnök úr. A zöld ágazatot fenntartható gazdaságnak vagy ágazatnak is nevezhetjük. Nem csak gazdasági vetülete van ennek, ide tartozik a társadalmi fenntarthatóság is, ami azt jelenti, fontos, hogy mindenkivel egyenlőképpen bánjunk. A az etnikumra, a szexuális irányultságra, a nemre való tekintet nélkül. Mivel a nemi szerepek mások, ezért a nők máshogy hatnak a környezetre, illetve a környezet máshogy hat a nőkre és a férfiakra. A nők számára nehezebb az alkalmazkodás, a diszkrimináció és a nemek közötti egyenlőtlenség miatt. Ez egy nagyon nagy probléma, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. A környezet állapotának a romlás elsősorban a nőket érinti, mégpedig a legszegényebbeket közülük. A legszegényebbek 70%-a becslések szerint nőnemű. A nők nem képviseltetik magukat eléggé a különböző környezetvédelmi tárgyalásokon, költségvetési tárgyalásokon és más döntéshozatali tárgyalásokon. Köszönjük szépen. Romeva képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Gustafsson úrnak, nem csak a jelentés tervezetért, hanem a nagyon jó együttműködésért is. Tény az, hogyha a nemek közötti egyenlőség perspektívája hiányzik a zöld gazdaságban, akkor eh, igazságtalan helyzet alakul ki. A gender mainstreaming eh, éppen ezért rendkívül fontos eh, nemzeti, regionális szinten egyaránt. Mi ezt követeljük ebben a jelentésben, és nagyon nagyra értékelem azt, hogy a benyújtott módosító indítványokat figyelembe vette a jelentés készítője. A gazdasági válság idején eh, különösen oda kell figyelni a nők helyzetére. A 2020-as stratégia céljait eh, szeretnénk ugye megvalósítani, és az tény, hogy a válság sokkal jobban sújtja a nőket, mint a férfiakat eh, több szempontból is amikor eh, az alacsony szén kibocsátású gazdaság eh, felé haladunk, nagyon sok új munkahely eh, jöhet létre. Elnök, köszönöm, Tikao asszony. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, a klímaváltozás alása és fenyegeti a jólétet, illetve az életfeltételeket. Milyen intézkedések eh, születnek annak érdekében, hogy a nők eh, szakmai érvényesülését előmozdítsuk eh, olyan területeken is, mint az ökológiai innováció, a turizmus és a szolgáltatások. A másik kérdésem az, hogy hogyan lehet a nőket mikrohitelekhez juttatni, annak érdekében, hogy törpevállalkozásokat, mikrovállalkozásokat mm, kezdhessenek azt is látjuk, hogy az ilyen jellegű tevékenységek eddig is mintegy két millió munkahelyet teremtettek, illetve erre lennének képesek. Az Európai Szociális Alap és a Regionális Fejlesztési Alap pénzeinek felhasználását ökológiai szempontból is meg kell vizsgálni. Olyan pénzügypolitikára van szükség, amely a zöld gazdaságot és annak céljait hirdeti meg, és hozzájárul a fenntartható fejlődéshez az utolsó hozzászóló. Cseskova asszony. Pane předsedo, já jsem původně přišla, protože jsem chtěla ho... Köszönöm szépen, elnök úr. Eredetileg azért jöttem el, mert a következő jelentéssel szerettem volna, kapcsolatban szerettem volna felszólalni, de néhány hozzászólás mégis kiprovokálta, hogy felszólaljak. Nagyra értékelem ugyan a kollégákat, de mégis úgy éreztem, hogy nekem is mondanom kell valamit. Én is egyetértek azzal, hogy fontos, hogy a nők szerephez jussanak az úgynevezett zöld gazdaságban, vagy bárhol másutt is. Fontos támogatnunk a nemek közötti egyenlőséget, annak érdekében, hogy a férfiak ugyanolyan lehetőségekhez jussanak, mint a férfiak. Fontos, hogy a jelenlegi politika gondoskodjon erről, illetve arról, hogy a nők akkor is dolgozhassanak, amikor gyermeket szülnek, családot alapítanak, és fontos, hogy férjükkel együtt gondoskodhassanak a gyermekekről, Például akkor is, hogyha a mezőgazdaság területén tevékenykednek, eh, ahol a család közösen végzi a munkát. De nem tudok eh, egyetérteni azzal, hogy a nők munkavállalása esetleg valamilyen módon büntetni a gyermekeket, illetve hátrányos helyzetbe hozná őket. Úgy gondolom, mindenképpen fontos, hogy a nők önmag megvalósítása a továbbiakban is lehetséges legyen. Köszönjük szépen, hogy az elnök. Végezetül pedig Dáli biztos úr kap szót. Mr. Elnök úr, tisztelt képviselők! A bizottság nevében szeretném megköszönni az Európai Parlamentnek, és különösen Gustafsson úrnak a jelentést a nők szerepéről a zöld gazdaságban. Köszönöm a FEM szakbizottságnak is eh, azt, hogy részt vettek, és gazdagított, ebben a vitában is gazdagították azt fenntartatósági célkitűzés, a nők szerepének az erősítése, az zöld gazdasággal kapcsolatos célünk elérése szempontjából is. Olyan fontos terület, mint az élelmiszerbiztonság és a táplálkozás, a fenntartató mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, energia, oktatás, stb. Nagyon aktuális ez a vita, hiszen a Rio 20 plusz időszakában vagyunk, és a, nem, a nemek egyenlősége nagyon fontos szerepet játszik. A remények nem mindig teljesültek az egy esélyegyenlőség témakörében, de azért az EU a nők helyzetbe hozása kapcsán a Johannesburgi célokon is túlment és a, köz, a fenntartható fejlődésnek fontos szerepe van a végső záró dokumentumban, ami rögzíti a kötelezettségvállalásainkat e, sikerült a nemek közötti egyenlőség, a nők helyzetbe hozása területén fontos politikai üzeneteket is megfogalmaznunk. De én most egy másik pozitívummal szeretnék foglalkozni. Egy ideig nem foglalkoztunk a Rio Plus 20 szerepével, és hogy, a, és hogy a parlament állásfoglalásainak milyen szerepe volt abban, hogy ez a dokumentum ilyen formában elkészülhetett. Vannak úgynevezett gender érzékeny indikátorok, és a finanszírozás, a technológia, a kapacitás építés, kérdéseit vizsgálva is figyelnünk kell az esélyegyenlőség kérdésére. A vidéki nők helyzete összefügg a táplálkozással, az élelmiszer biztonsággal, és a Rio plusz 20 egyik célja az, hogy segítse a gazdákat, a termelőket ahhoz, hogy hozzáférjenek társadalombiztosításhoz, oktatáshoz, képzéshez, technológiákhoz, hitelekhez. Azzal, hogy a nemek között egyenlőséget bevezetjük minden szakpolitikai területekbe, területre tulajdonképpen a Rio Plus 20 céljait valósítjuk meg, és a vidaság erre törekszik a Rio Plus 20 folyamatban. A zöld gazdaság az EU-ban és nemzetközi téren is kialakulóban van. Az Európai Parlament biztosítja azt, hogy a nők szerepével, az esélyegyenlőséggel minden területen foglalkozunk, és ezt jól megalapozottan tegyük. A bizottság továbbra is együtt szeretne működni a parlamenttel, valamint a női és esélyegyelőségi szakbizottsággal ezen a nagyon fontos területen. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr! Ezzel lezárom ezt a vitát, holnap 12-kor lesz a szavazás. E, dalším bodem pořadu jednání je zpráva. A következő napirendi pontunk Garcia Perez asszony jelentése, amely a nők munkakörülményeiről szól a szolgáltatási ágazatban. A szót a jelentéstevő asszony kapja meg négy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! A szolgáltatási ágazat a munkahelyek közel 75